kezdjük a szavazást. Az első, kollégák. Please take your seats. Kérek mindenkit foglaljon helyet. Első bejelentés. Az elnök az ETL frakciótól névváltozási kéréseket kapott egy bizottságban és néhány delegációban. A változások a mai ülés jegyzőkönyvében szerepelni fognak, és hogyha nincs semmilyen megjegyzés a jegyzőkönyv elfogadása előtt, akkor